Dear colleagues, um, if you would... Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Megkezdhetjük az meghallgatást. Hamarosan megérkezik a társelnököm, de megkaptuk az engedélyt, hogy megkezdjük a meghallgatást, és szeretném is, mert hiszen elég szűk az idő, és sok felszólalunk van, sokaknak el is kell majd menniük. Meg is kezdjük. Társelnököm Garcia Perez asszony később csatlakozik, hiszen ez egy közös meghallgatás a nőjogi és a Libe szakbizottság között. Nézzék el nekem, hogy a Libe részéről megkezdem engedelmükkel. Megkezdem a bevezetővel. Nagyon fontos kérdésről van szó, a FEM és a LIBE szakbizottság között a nők elleni erőszak megállításáról. Ez az Európa Tanács készít elő egy egyezményt ebben a témában. Köszöntöm a Nőjogi Szakbizottság tagjait, és ahogy mondtam, Garcia Perez asszony hamarosan csatlakozik, és ő lesz társelnököm a meghallgatáson. Köszöntöm a két szakbizottság együttműködését, nem először kerül erre sor. Történt már ilyen jogszabályi kérdésekben, és nagyon sikeresen működtünk együtt. Jó folyamat volt ez, hiszen elértük azt, hogy jogszabályi kérdésekben dolgozunk együtt olyan anyagokon, amelyek ennek erős státusz kellett elérniük a parlamentben, határon átnyúló kérdésekben, a nők elleni erőszak kérdésében, és nagyon remélem, hogy a mai meghallgatás új híreket hoz az együttműködésről. Az isztambuli egyezmény új fejlemény a nők elleni erőszak kérdésében, amely megújítja érdeklődésünket, és nagyon örülök, hogy Irecse is megérkezett. Folytatom a bevezetőt, és aztán átadom neki a szót. Kedves kollégák, az EU-nak sokkal több tennie valója van a területen. A LIBE oldaláról is teljes erőfeszítésünkkel akarunk részt venni, mindent meg kell tenni, hogy az alapvető jogok megsértésével felvegyük a, harcot. A tárgyalások fényében az EU csatlakozás tekintetében a két szakbizottság együttműködik, és ma meghallgathatjuk a szakértőket, illetve az intézmények képvisel, szakértőit, akik a csatlakozást tárgyalják le, és megmutatják, hogy mit kockáztat az EU. Átadom a szót a társelnöknek, Kászia Perez asszonynak, aki maga bevezetőjét, és elmondja a Nőjogi Szakbizottság részéről illetve. Köszönöm, Morász úr, kedves képviselők! Nagyon öröm számomra, hogy egy ilyen nagyon érzékeny kérdésben itt lehetek önök előtt az EU csatlakozásáról van szó az isztambul egyezmésről. A nemi alapú erőszak a, áll a Nőjogi Szakbizottság munkájának középpontjájában és ezért régen kértük már a csatlakozást. A szakbizottságok együttműködése mindig is kiváló volt ebben a kérdésben. A Parvanova jelentés idején is, amikor is komoly beavatkozást kértünk a terület, ezen a területen. Ezért biztos vagyok abban, hogy az előadóink kiváló munkát fognak végezni, Nem szeretnék eh, az időt eh, pazarolni, úgyhogy egyetlenek ebben eh, azonnal megadom a szót az első előadónknak. Dubrav. Dubravna Simonovics asszony, és elnézést, ha nem jól ejtettem a nevét. Rendkívül előadója a nők elleni erőszak kérdésének. Simonovics asszonyt Eh, előadóként nevezték ki a nők elleni erőszak eh, eh, okainak és következményei foglalkozó anyagnak az, e, az ENSZ Emberjogi Bizottsága részéről. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni a Libe és FEM szakbizottságnak, hogy meghívtak erre a rövid meghallgatásra az EU csatlakozásáról az iszlami egyezményhez, mivel én vagyok az első ENSZ eh, rendkívüli előadó az ügyben, Horvátországból, EU tagállamból jövök, az a feladatom, hogy a 16 napos eh, aktivizmust eh, összefoglaljam, és hozzájáruljak a folyó vitához arról, hogy az EU csatlakozik-e az isztambuli egyezmény, egyezményhez. A rendkívüli Erdó mandátumát 1994-ben hozták létre. Az a feladatom, hogy az ENSZ-ben a nő, nőjogi kérdéseken nők elleni erőszakkal foglalkozak. Onnantól mostanáig nagyon, sok utat, nagyon hosszú tettünk meg, és a nők elleni erőszakot ma már emberjogi kérdésnek tekintik, e, nők elleni diszkriminációk, és ezt teljesen integrálták az ENSZ e, emberjogi e, feladatai közé, és 2013-ban napirendre került a fenntartható fejlődés programban ez a mandátum témát, és országokra lemondott jelentéseket készít, a nők elleni erőszak felszámolásában, ezek okainak megvizsgálásában, nemzetközi, regionális és nemzeti szinten is. a globális, eszközök keretein, mint a SZEDOV egyezmény, ezeknek a keretein belül dolgozik, és az én munkám az, hogy elősegítsem az isztambuli egyezmény ratifikálását és annak teljes megvalósítását. Ma ENSZ képviselőként Szeretném elmondani azt a véleményt, hogy az EU-nak e az isztambuli egyezményhez történő csatlakozása nagyon erőteljes politikai jelzést küld arról, hogy fel kell számolni a nők elleni erőszakot az egész EU-ban és, és minden tagállamában. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a csatlakozásról szóló vita felgyorsítja a ratifikációt a tagállamok által, amelyek még nem tették meg, de mások által is, a, a, amelyek esetleg nem EU tagállamok. Fontos preceden, precedens ez. Azt várják az, Európa, az ENSZ-től, hogy betöltse és felszítsa, fel, felszólítsa az Európai Parlamentet, hogy csatlakozzanak ehhez az egyezményhez. Hadd hangsúlyozom még, hogy ez a meghallgatásban minden tagállam részese az, e, az ENSZ CEDOV egyezményének, és az CEDOV és az isztambuli egyezmény egymást kiegészíti, egymást átfedi, és egymásnak megfelelő eszközök. Korábbi feladatkörömben hozzájárultam mindkét eszköz kidolgozásához. 12 éve vagyok a CEDOV bizottság tagja, illetve elnöke. Sikerült a progresszív értelmezéséhez hozzájárulnom. Regionális szinten részt vettem az, az Európa Tanács csapatában, amely javaslatra tette a CEDO egyezmény elfogadását, és kés, később alkalmam nyílt, hogy elnököljem azt az ATOK bizottságot, amely kidolgo, kidolgozta az isztambuli egyezményt 2008 és 10 között. Ezt azért mondom el, hogy hangsúlyozom, hogy a CEDOV mindenféle diszkriminációval foglalkozik a nők ellen, ideértve az erőszakot is, míg az isztambuli egyezmény konkrétan a nők elleni erőszakkal foglalkozik, amely emberi jogi jogsértés, és így módon hozzájárul a, di a diszkrimináció felszámolásához. Ezért az isztambuli egyezmény ratifikálása előrelépést jelent a nők elleni erőszak felszámolásában, de és a nők és a nem, nem egyenjogúság megfelelőtésében. Hadd mondjam el, hogy a Nemzetközi eh, Nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi napján közös nyilatkozatot adtunk ki a globális és regionális eh, monitoring eh, mechanizmusokkal, akik a nők elleni erőszakot kísérik figyelemmel. Ez a, ez, ezt a nyilatkozatot az én honlapomon elérhetik, illetve itt a teremben is. Ezt a nyilatkozatot a Grédió eh, Bizottság is elfogadta. Ebben a nyilatkozban rámutatunk a jelenlegi problémákra, a nők elleni erőszakkal kapcsolatban, és minden államot felszólítottunk arra, hogy koncentráljon a védelemre, eh, megelőzésre és az eh, bírósági tárgyalásokra. A mai felszólaláson arra a nyilatkozatra szeretnék koncentrálni, amely minden tagállamot felszólít arra, hogy illesz-e be jogszabályba és a nemzetközi egyezményeket, amelyek a nők jogaival foglalkoznak, és ebben a kontextusban a CEDOV egyezmény és a isztambuli egyezmény ugyanerről szól. Ahogy a CEDOV záró megjegyzéseiből kiderül, amelyet minden tagállam beszámol, rendkívüli előadó javaslatait követően jelentős részt eh, hiányt találtunk a nemzetközi standardek megvalósításában, és pont ezért az isztambuli egyezmény EU ratifikálása párhuzamosan a tagállamok e eh, ratifikálásával hangsúlyozni fogja ezt a nagyon fontos és nagyon problematikus kapcsolatot a nemzetközi jog és a nemzetközi eh, és a, és a nemzeti jogi elfogadás szintjén. és mindez a nők és lányok erősebb védelmét fogja megteremteni az európai tagállamokban. összefoglalóul hadd mondjam el, hogy milyen kezdeményezések zajlanak a femicide-ban. Tavaly a nők elleni erőszak felszámolásának nemzetközi, napján, nemzetközi napján minden ezt tagállamot felszólítottam, hogy hozzák létre a femicide watchot és a nemi jellegű Reggie Watchot. Minden tagállamot felszólítottam arra, hogy gyűjtsenek és jelentessenek meg adatokat, hivatalos adatokat a femicide ról eh, tehát nők elleni gyilkosságról, mutassák meg a áldozatok etnicitását, életkorát, és mutassák meg a kapcsolatot az elkövető és az áldozat között. Mutassanak információt az eljárásokról és büntetésről. Ezeket jelentessék meg. Ezek mellett a, nemzet, a nemzeti mechanizmusoknak elemezniük kell minden nők elleni gyilkossági esetet, hiszen nem csak a számok, hanem valós nőkről van itt szó, és az ő életükről, akik a legbrutálisabb erőszak áldozataival válnak, családtagjaik e, keze által. Ez az elemzés megmutatja, hogy milyen hiányosságok vannak a nemzeti megelőző rendszerekben, és mit kell még tenni azért, hogy ezeket az erőszakos cseleményeket megelőzzék. Idén októberben bemutattam munkámat az ENSZ közgyűlésen, halálozási adatokat mutattam be, a Femicide Watch részéről. Nemrégiben jártam Argentinában, és ott azt megtudtam, hogy az argentin ombudsman már követi ezeket az ajánlásokat, és létrehoztak egy megfigyelő központot a nők elleni gyilkosságokról. Ez követte a Neuna Menost mozgalmát, amely ami azt az üzenet közli, kö, közli, hogy többet nem lehet. Szeretném elmondani Georgia ombudsmanjának történetét, aki szintén követte a javaslatot, és számos civil szervezet különféle államokban elkezdett adatokat gyűjteni a nők ellen élő gyilkosságról. De az a legfontosabb, hogy hivatalos adatok kellenek, és ezeket elemezni kell ezt fel kell használni, eh, az eseteket meg kell vizsgálni azért, hogy megelőzzük a többit. Hadd tegye fel a kérdést, hogy hány EU tagállamnak van eh, hivatalos adatai a nemi eh, gyilkosságokról és a nők elleni gyilkosságokról. Remélem, hogy jövőre már minden tagállamnak egyértelmű adatai lesznek, és létrehoznak egy femicide watchot, egy nők elleni gyilkosság megfigyelőközpontot. Hadd mondjam el végül, hogy az EU e- ratifikálása az EU-nak az isztambuli egyezmény ratifikálása megteremti azt a valós jogot, hogy minden lány és nő mentesülhessen az erőszak következményétől, és a parlament fontos szerepet játszhat ennek a jogoknak a biztosításában. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Szinavécs asszony. És most Tina Asztalát hallgatjuk meg, aki akivel utoljára akkor találkoztunk, amikor átvette megbizatását, és most nagyon fontos feladatot kapott ezben a nagyon összetett feladatú fő, főigazgatóságban. Parancsoljon! Thank you, Honor. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Hölgyeim és Uraim, először is köszönettel tartozom az Európai Parlamentnek a jelentés miatt, amely reagál a bizottság azon javaslatára, miszerint csatlakozunk az egyezményhez. A múlt héten a plenáris ülés alkalmával foglalkoztunk ezzel a kérdéssel Strasbourgban. Tudjuk, hogy a nők elleni erőszak már régi probléma, de még mindig a méltóságot, illetve a biztonságot veszélyezteti a nők életében, azonnali fellépésre van szükség. A alapjogi ügynökség 2014-ben kutatást végzett ebben a témában, és sokkolóak voltak az eredmények. A nők egy harmada fizikai vagy szexuális erőszak áldozata, vagy mindkettőnek, 55% pedig szexuális zaklatás áldozata, vagy tapasztaltak ilyen problémát 15 éves koruktól kezdve. Ez a probléma fönnáll a lakosság nagy részét illetően, és ezzel a társadalmi és gazdasági életben való részvételt veszélyezteti, és természetesen ezzel érinti az egész lakosságot, illetve gazdaságot. Az euróbarométert tanulmányát a múlt héten hozták napvilágra, és ez nagyon jól mutatja, hogy még mindig sokat teendőnk abban a tekintetben, hogy felismerjük és lépjünk ezen erőszakforma ellen. Azt javasoljuk tehát, hogy az egyezményhez csatlakozzon az Európai Unió megfelelő politikai háttérrel és jogszabályalkotási háttérrel. Először is próbáljuk meg ennek a jogszabályi háttérnek az előnyét élvezni, meggyőződni arról, hogy az Európai Uniós vívmányok érvényesülnek minden országban, illetve megerősíthetjük részvételünket a nemzetközi fórumokban. A bizottság javaslata óta, miszerint az isztambuli egyezményhez csatlakoznia kellene az Európai Uniónak, Konstruktív párbeszéd folyt a tanácsban, hogy politikai megállapodásra jussunk az aláírást illetően. Ahogyan a szlovák elnökség a plenárison, Strasbourgban a múlt héten rámutatott, a tanácsban az ezzel kapcsolatos tárgyalások nagy lépéseket tettek előre, és üdvözlöm az elnökség erőfeszítéseit, miszerint a mandátumának lezárása előtt alá kívánják írni az egyezményet. Még mindig vannak bonyolult, nehéz jogi aspektusai az egyezményhez való csatlakozásnak. Egy olyan ez, egyezményről van szó, amely az Európai Uniós, e, Unió hatáskörét írja elő, kizárólagos formában, illetve a bűnügyi kérdésekben a tagállamok hatáskörét, osztott, megosztott hatáskörét, hatáskörét is elő irányozza. Fontos a jogszabályi háttér megváltoztatása annak érdekében, hogy valóban a nők érdekeit szolgálhassuk. Az egyezmény amennyiben aláírásra kerül, a jogrend részét képezi majd, és kötelező érvényű lesz a tagállamok számára, illetve az intézmények számára. számára. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi szabályokat az egyezmény fényében kell majd értelmezni, ehhez pedig egy elkötelezett, nemi aspektust figyelmen, figyelembe vévő jogszabályi végrehajtásra lesz szükség. Az egyezmény, illetve az idevágó irányelv összhangban vannak egymással. Az egyezmény sok esetben pragmatikusabb, konkrétabb, például az ingyenes 24 órán keresztüli segítség, telefonos segítségnyújtás lehetőségére gondolok. Ami pedig a migráns nők helyzetét illeti, nagyon fontos, hogy az áldozatok, az áldozatok elhagyják, illetve döntsenek úgy, hogy elhagyják az erőszakos partnert. Az erőszak mindenképpen olyan elem, olyan kritérium, amely, amely rámutat az adott személy veszélyeztetett létére, és így menekült státuszt kell, hogy kapjon. Az isztambuli egyezmény aláírása segít majd abban, hogy a befogadási feltételek is módosuljanak, és ezáltal ö, érintettek lesznek azok a tagállamok is, amelyek nem ratifikálták az egyezményt. Azon dolgozunk tehát, hogy megvalósuljon az egyezmény, az önök kérése, miszerint csatlakozni kell ehhez az egyezményhez, nagyon fontos számunkra, és nagyon is időszerű. A bizottság továbbra is informálja majd a parlamentet, illetve bevonja a folyamat különböző lépéseibe. Az egyezmény szabályai is előírják a nemzeti parlamentek részvételét, és ez az Európai Parlamentre is vonatkozik majd, hiszen nyomunk kell követnie az Európai Unió teljesítményét az egyezmény keretében. Ahogy a Jurova biztosasszony már szólt erről Strasbourgban, a bizottság egy összpontosított cselekvési tervet hozott létre, mely egy éven át tart, és így e az Európai Unió fellépést próbálja előre mozdítani, és eredményeket produkálni ezen a területen. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez nem csak egy tudatosító kampány. Célunk az, hogy támogassuk és bevonjuk az érintetteket. Gondolok itt a tagállamokra, a szakemberekre, a, cél, a civil szervezetekre az összpontosított fellépés helyi szintű, fel, helyi szintű tevékenységeket irányoz elő, valamint regionális és nemzeti szintű fellépéseket. Ez egy decentralizált megközelítés, egy kollektív megközelítés, amely további hozzáadott értékkel gazdagítja a nemzeti szintű fellépést illetve az Európai Uniós jogszabályok érvényesítését is előírja, amennyiben nők nem erőszak áldozatai. A bizottság együttműködik a különböző portfóliókat érintően az érintett intézményekkel. Hangsúlyozni kívánom, hogy a nők és a lányok helyzete a jelenleg is folyó migrációs válságban egy külön kérdés, amire oda kell figyelnünk. A menekültügyi rendszer revízióját javasoljuk, miszerint figyelembe kell venni az isztambuli egyezmény kitételét, és itt a nemileg érzékeny megközelítést kell alkalmazni. Az Európai Uniós akcióterv a külső fellépések keretében konkrét tevékenységeket, illetve fellépést irányoz elő az erőszak elleni harc során, például a nemi szervek megcsonkítása az Európai Unió határain belül és kívül. A bizottság tehát ismét szeretne köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, mely szerint támogatja a bizottság ezen területen tett erőfeszítéseit, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy intenzív és konstruktív párbeszédet folytassunk. Köszönöm. Köszönöm szépen azt asszony, most pedig eh, bemutatnám a következő vendégünket, Filcsik eh, urat, aki az alapvető jogok és állampolgári jogok munkacsoportjának elnöke, és a szlovák soros elnökséget képviseli. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök eh, asszony, hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma a parlamentben, és köszönhetem önöket, valamint a két előadót, Koráca Bild és Revodalon asszonyt. A tanács van március óta foglalkozunk az isztambuli egyezményhez való csatlakozás előkészítésével egyfelől az um, unió részéről való aláírás, uh, valamint a csatlakozás kérdésével foglalkozunk. A holland elnökség nagy munkát végzett ezzel a dossziéval, és uh, júliusban, amikor átvettük az elnökséget, a munkacsoportban megkezdődtek a tárgyalások, és uh, kezdettől fogva a hatáskör megosztásán, valamint megosztásáról, valamint um, a csatlakozás um, jellegéről egyeztettünk. Az elnökség júliusban egy vitanyagot terjesztett a tagállamok elé. A tagállamok uh, számára fő aggályos kérdéseket próbáltuk uh, ebben tisztázni, és uh, kérdéseket tettünk fel, hogy megállapítsuk, mi pontosan a tagállamok álláspontja a delegációk mit kérnek. A tanács jogi szolgálatától szeptemberben egy formális jogi szakvéleményt kértünk, amely az Európai Unió kizárólagos jogkörét tisztázza, és ezek az Isztambul Egyezmény rendelkezéseiben szerepelnek. A véleményt novemberben kaptuk készhez, és a novemberi ülésünk óta azon dolgozunk, hogy meggyőzzük a tagállamokat, az egyezmény aláírásáról. Jelenleg most az utolsó ülésünkre készülünk, erre ezen a héten csütörtökön és pénteken kerül sor, ott fogjuk megvitatni majd a javaslatainkat. Tehát várjuk a tagállamok álláspontját, és eredetileg úgy terveztük, hogy az aláírásról még az elnökségünk végén döntünk, bízunk abban, hogy ez teljesíthető, az egyezmény aláírása egy nagyon egyértelmű üzenet lenne arról, hogy az Európai Unió politikailag elkötelezett, hogy változtasson a nők elleni erőszak helyzetén. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Filcsik úr. Még mielőtt az előadóknak adnám meg a szót. Kérném, hogy fáradjanak ide. Krisztin, ide jössz? Ide fáradnál? Anna Maria, téged is megkérnélek. While you're doing that, could I welcome 50 young visitors from Sweden? Szeretnék 15 svéd vendéget is köszönteni, akik Koreca képviselő meghívására jöttek. Okay, so colleagues, um... Rendben, nos, a meghallgatásunk utolsó részében a társelőadókat fogjuk meghallgatni, Koraca Bild és Revodalombon asszonyt. Először is Anna Maria Koraca Bildnek adnám meg a szót. 5 percet tudunk mindenkinek biztosítani, így akkor meghallgathatunk még hozzászólásokat is a képviselők részéről és amennyiben van időnk, a vendégeinkhez is visszatérhetünk, de szeretnénk mindenképpen néhány hozzászólást meghallgatni. Először Anna Maria Bélt következik. Köszönöm, Claude. Szeretném elmondani, hogy milyen boldog vagyok, hogy itt van velünk ma a szlovák elnökség, valamint az ENSZ külön megbizotja is, mert nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk fel az intézmények. A múlt héten egy közös állásfoglalást kezdeményeztünk Krisztinnel, és több frakció, több országból a parlament nagy többséget támogatta ezt, és ez egy nagyon komoly előrelépés volt. Örülök, hogy a bizottság ezt úgy értékelte, hogy előre lépjünk, és az Európai Unió csatlakozzon az egyezményhez, és megpróbálja a tagállamokat is rávenni arra, hogy ratifikálják ezt az egyezményt. 14-en eddig ezt még nem tették meg, és természetesen a végrehajtás is nagyon fontos. Miről van itt szó? Tiziana egy fiatal nő, aki öngyilkos lett, mert intim képeket, fényképeket terjesztettek róla a közösségi oldalakon, megpróbált ezeket eltávolítani onnan, de nem sikerült. Egy másik fiatal lányt pedig egy diszkó mosdójában megerőszakoltak, a barátai pedig kitették a fényképeket a közösségi oldalakra, ő ezt nem tudta elviselni. Nagyon sok ilyen történet van, nagyon sok az ilyen történet, és minden egyes ilyen történet egy ketté történetről tanúskodik, traumatikus élményekről. A közösségi oldalakon pedig ez egy új világjárvány, ez egy nagyon komoly jelenség és ez csak hozzákapcsolódik ahhoz, hogy otthon továbbra is gyakran verik a nőket, a közelmúltban volt a nők elleni erőszak világnapja, egy nőt a férje megfojtott két kisgyermeke előtt. A nők ellen elkövetett gyilkosságok Európa szerte történnek, és nyilvános helyeken is a nők veszélyben érzik magukat, amikor úszni mennek, mert előfordulhat, hogy a mosdóban megerőszakolják őket, félnek, amikor fesztiválokra vagy koncertekre mennek, mert attól tartanak, hogy megerőszakolhatják őket. Tehát a nők elleni erőszak nem magánügy, ez egy nagyon súlyos bűncselekmény, ami nagyon elterjedt. Ellátogattam Görögországban az Európai Unió által támogatott központokban, Svédországban is, és szeretnék gratulálni a civil társadalom hőseinek, akik felkarolják ezen lányokat és nőket, akik arra kényszerülnek, hogy elmeneküljenek otthonukból, azért mert életük és a gyermekeik élete veszélyben van. Segítenek nekik, hogy visszaszerezzék méltóságukat, emberi méltóságukat, és így ismét visszataláljanak a normális életbe. A tisztelet kultúráját kell felépítenünk, fel kell lépnünk a sztereotípiákkal szemben. A vallás vagy a kultúra sohasem lehet ürügy arra, hogy elnyomják a nőket. Azt is szeretném megjegyezni, hogy a nők elleni erőszak egy erőfeszítést követel meg a migránsok részéről is. El kell mondanunk nekik, hogy tartsák tiszteletben a törvényeiket, de azt kell mondjam, hogy a múlt héten a plenáris ülésen felháborodtam, amikor a szélső jobbhoz tartozó kollégák az egész problémát arra korlátozták, hogy ez évszázadokon keresztül létezett Európában, megbélyegzik a migránsokat, ami elfogadhatatlan. Ezt itt és most szeretném leszögezni. És azt is szeretném elmondani, elnök úr, hogy a múlt héten az ülésszakon, akik tartózkodtak, vagy az állásfoglalás ellen szavaztak, megakadályozván azt, hogy küzdjünk a nők elleni erőszak ellen, a szélső jobb így ellehetetleníti azt, hogy védjük az áldozatokat, és a svéd demokraták is ezt tették, ami, ami egy szégyen. Nézzük meg, hogy mi az, ami a múlt héten elhangzott a vitában. Fontosnak tartom, hogy ne csak azt a 14 tagállamot bíráljuk, akik még nem csatlakoztak az egyezményhez. Nagyon sok ideológia húzódik itt, mint emögött. Az Európa tanács, emlékeztetnék mindenkit arra, hogy itt nem arról van szó, hogy az EU bármit is rá kényszerítetne a tagállamokra. Az Európa Tanács egyezményéről van itt szó. Az isztambuli egyezmény az első nemzetközi jogi aktus, amely büntethetővé teszi a nők elleni erőszakot, de a szélső jobboldali ideológia túlszulejti ezt az egyezményt is. Az Európa Tanács szakértői testülete tagállamonként megvizsgálja a helyzetet, megnézik, hogy ki az, aki ratifikálta ezt, akik nem tették meg, milyen fenntartások miatt nem tették ezt meg. Mi felszólítjuk a bizottságot arra, hogy kezdjen meg egy átfogó struktúrát, párbeszédet az érintett tagállamokkal. Ugyanis megértem, hogy az egyezmény értelmezésével kapcsolatban vannak problémák, például mi a kártérítést illeti, vagy eh, ami a tartózkodási jogot eh, illeti, vagy a különböző eh, státuszokat, de beszéljünk mindenről nyíltan. Ne rejtsük vék alá a fenntartásainkat, hanem beszéljünk ezekről nyíltan. De elnök úr nehezemre esik megérteni azt, hogy valaki ideológia okból ellenezze ezt az egyezményt. Nézzük meg, hogy mit tartalmaz ez az egyezmény gyorsan, de szeretnék erre rámutatni. Itt a nem szociális magatartásokat is jelent. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ez egy rossz definíció, ami a katolikus ellenességet, a család ellenességet teszi lehetővé, de számomra itt inkább visszaélnek az értelmezés lehetőségével, csak azért, hogy az LGBTI személyeket kriminalizálják ne ellenezzük az egyezményt, anélkül, hogy kifejtenénk, hogy miért teszi ezt bárki is. Készek vagyunk a vitára, de tennünk kell valamit, cselekednünk kell, fel kell lépnünk az erőszak ellen, hiszen itt az erőszakról van szó. Vagy talán fontosabb az, hogy az ideológiát valaki félreértelmezi? Elnök úr, egyértelműen kell fogalmazzak, mert a múlt héten a plenárison elhangzott vitában ezek a kérdések nem váltak számomra egyértelművé Szeretném leszögezni azt is, hogy a nemmai alapú erőszak a nők ellen azt jelenti, hogy a nők ellen elkövetett erőszakról van szó a nő léte miatt, a nő, női léte miatt. Tehát miről van itt szó? Itt arról van szó, hogy férfiak nőkre támadnak, féltékenységből, bosszúból, vagy frusztrációból, vagy az alkohol hatása alatt. Itt olyan férfiakról van szó, akik nem tudják elfogadni azt, hogy egy nő erős, modern, független legyen, és saját döntéseit meghozza. Erről van itt szó. Tehát lépjünk fel együtt, egységesen. Arra szólítom, szólítjuk fel a tagállamokat az állásfoglalásban, hogy a nőkereskedelemmel kapcsolatos jogszabályt hajtsák végre, ratifikálják az egyezményt, és gyorsítsák fel a csatlakozási folyamatot, hogy az EU is tagja legyen, aláíró fele legyen ennek az egyezménynek. Barbara Matérával együtt, aki előadó a LIBE bizottságban, együtt továbbra is zélo toleranciát fogunk hangoztatni a nők elleni erőszak témájában. Köszönöm. Köszönöm, most a társelőadó következik. Merci, président. Bonnefoy asszony, igen, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr illetve elnök asszony. Valóban nagyon fontos lenne az, hogy a két bizottság kapcsolatba lépjen egymással, és összefogjon, és valóban eredményt produkáljon ezen a területen. Nagy megtiszteltetés számomra, és nagyon boldog vagyok amiatt, hogy látom, hogy a tanács, a bizottság, illetve az ENSZ mindannyian képviseltetik magukat, összefogunk, és gyökerestől kitépjük az erőszakot Európa életéből. Pénteken a nők elleni erőszak világnapja volt, de mindannyian tudjuk, hogy nem egyetlen egy napról van szó, hanem a mindennapi élet harcáról. Mindenki érintett, a nők és a lányok különösen, de nagyon fontos az, hogy a férfiak és a fiúk is részt vegyenek ebben a harcban, hogyha meg akarjuk változtatni a nők szerepét a társadalomban. Hiszen az erőszak az egyenlőtlenségre mutat rá, egy diszkriminációra. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy egy nőt fizikailag, pszichológiailag egy, egy nővel szemben erőszakot lehet tenni fizikailag, illetve pszichológiai és ez nem bűncselekmény, azért mert csak egy nőről van szó. Ez pedig elfogadhatatlan Európán belül, illetve Európán kívül. Azonban nagyon sok nő nem fordul a bírósághoz, hanem, hanem némaságba burkolózik és összeomlik. Azt látjuk, hogy a nők elleni erőszakkal kapcsolatos bírósági ügyek száma szinte elenyésző. Nagyon fontos a szexuális identitás, nagyon fontos, hogy felismerjék az emberek a származásukat, a fogyatékosságukat, a státuszukat, legyen szó akár migránsról, menekültről, kéréről, és itt Hönéból kolléga előtt fejet szeretnék hajtani, hiszen tavasszal az ő jelentését elfogadhatjuk. Elfogadtuk. Az ilyen erőszak ellen szeretnénk föllépni, méghozzá sürgősen az Európai Unió felelős ebben a témában, hogy a nőkne, nőket ugyanolyan jogokkal ruházzák föl, mint a férfiakat. Figyelembe kell venni a jelenlegi helyzetet, amely a vészharangokat húzza meg. Látjuk, hogy a tagállamok milyen eredményeket mutatnak föl. Itt globális megközelítésre van szükség, az erőszakot meg kell előzni, védelmet kell nyújtani az áldozatoknak, a felelősöket, illetve a bűn, bűnösöket felelősségre kell vonni. Mindenféle ilyen teljes körű igazságügyi intézkedésre szükség van, de más területen is, a szociális területen, az oktatásban, az egészségügyben, illetve a kultúra területén is fel kell lépnünk a nemzeti szinten érintett hatóságok, a szervezetek, a civil szervezetek, szövetségek, illetve a regionális szervezetek is be kell, hogy csatlakozzanak ebbe a harcba. Ez a megközelítés áll az isztambuli egyezmény középpontjában. A megelőzésre teszi a hangsúlyt, a bűnügyi intézkedésekre, az áldozatok védelmére, illetve a gyermekek külön védelmére, a menekültekre, illetve menekült kérőkre. Rendkívül fontos, hogy minden tagállam ratifikálja ezt a nemzetközi szerződést, amely igen ambíciózus a nők elleni harc területén. Ez az egyezmény lehetővé teszi az, hogy az Európai Unió lépjen ezen a területen mindenféle fenntartások nélkül hiszen nagyon sok terület, magába foglal ez az egyezmény. Ahogyan Anna Maria is beszélt az állásfoglalás elfogadásáról, valóban itt többség alakult ki, és a szélső jobb kimaradt ebből, és nagyon sokszor a szélső jobb oldal ellene szavaz a nők, nők nők, nőket védő intézkedéseknek, pedig azt látjuk, hogy Marine Le Pen ezt az elvet felhasználja a kampánya során, és azt mondja, hogy a nőket képviseli. Nagyon fontos, hogy koherens európai megközelítést alkalmazunk, és így véget vessünk a nők elleni erőszaknak. A nők jogainak védelme, illetve a nők elleni erőszak megszüntetése nem csak a tagállamok feladata, itt az Európai Uniónak koordinált mentori szerepet kell vállalnia, össze kell fogni a különböző tagállamok erőfeszítéseit. A statisztika nem kielégítő, már ami a nők és a férfiak közötti egyenlőséget illeti, illetve a jogok tiszteletben tartását. Nagyon fontos, hogy az elvek a gyakorlatban is megvalósuljanak, és ez ambiciózus intézkedésekre van szükség. Ezzel kapcsolatban már bizonyos lépéseket tettünk. Az egyezmény pedig rámutat arra, hogy az Európai Unió valóban változtathat a helyzeten, hiszen itt nagyon fontos a nyomonkövetés, hogy figyelemmel kövessük, hogy milyen eredményeket értünk el. A ratifikáció az csak az egyik oldal, a megvalósítás szintén prioritás, ehhez pedig megfelelő és kielégítő forrásokra van szükség, valamint politikai akaratra meggyőződésünk, hogy a témával kapcsolatos irányelv lesz a következő elkerülhetetlen lépés. Nagyon fontos, hogy ezek minél hamarabb megvalósuljanak. Az egyezményt alá kell írni, ratifikálni kell, és ellenőrizni kell a tagállamokban történő megvalósítást. Ez nagy mértékben hozzájárul majd az egyenlőség létrehozásához a nők és a férfiak között. Még sok a feladatunk, de ez nem azt jelenti, hogy tétlenkednünk kell. Konkrét fellépésekre van szükség, és így lehet a mindennapi életben ezen a területen előrelépni. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, valamint a tanácsnak, hiszen mindaként intézmény gyorsan és határozottan lépett, illetve elősegíti az isztambuli egyezmény aláírását. Köszönöm. Muchas gracias, señora Bonfoy. Köszönöm szépen, Bonfa asszony. Tudják, hogy fél egykor le kell zárnunk ezt a meghallgatást, de a tolmácsszolgálat volt olyan kedves, és még 10 percet biztosít számunkra. Köszönöm szépen ezt a kedvességet a részükről, most pedig meghallgat látjuk vendégeinket, a képviselőket, mindenkinek egy percet tudunk nyújtani, így mindenki hozzászólhat, aki jelentkezett. Először beszerrászony következik. Jeżeli mamy tak mało czasu, a temat jest niezwykłej wagi, dlatego że... Kevés az időnk, és ez a téma nagyon fontos. Itt egy olyan megállapodás ratifikálásáról van szó, amelyet több állam már ratifikált. Ezért jó lenne, hogyha ezt az eszmecserét még 15 óra után folytassuk. Nem lehet ezt a vitát lezárni, hiszen nyilván biztosítanunk kell az arányosságot a hozzászólók, valamint az eszmecserek között, úgyhogy ez a plusz 14 perc ez nem elegendő elnök, nem áll módunkban hosszabbra nyújtani a vitát, ugyanis három óra után mindkét bizottság folytatja a munkáját, eleget kell tennünk a napi rendben foglaltaknak, tehát a Nőjogi Bizottság egy adott napi rendet fog megtárgyalni három órától, a Libe Bizottság egy másikat, ezért le kell zárnunk, ahogy említettem, tíz percünk van még, szeretnénk kihasználni az időt, minden hozzászólónak egy perc jut, tudjuk persze, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és a napirendre való tekintettel így tudtuk megszervezni ezt a megszervezést, de eleget kell tennünk az időkeretnek. Beszerrasszony egy perc. Elnök asszony, köszönöm szépen, röviden. Nagyon örülök annak, hogy ilyen nagy érdeklődést tanúsítanak az isztambuli egyezmény iránt. Két évvel azután, hogy hatályba lépett, valóban meg kell állapítanunk, hogy a bizottság és a parlament is komoly szerepet vállal, elkötelezett, és most az a lényeg, hogy sikerüljön aláírni, és valóban a ratifikáció az egész unióra kiterjedjen. Szeretném megköszönni a két előadó munkáját, és ha megengedik, emlékeztetnék arra, hogy az isztambuli egyezmény azon túl, hogy egyfelől kötelező érvényű, és négy alap pillérre épül, amelyek között van a megelőzés, illetve a büntethetőség is, és az azt jelenti, hogy végre kell hajtani az összes tagállamban. Köszönöm szépen, Skriper úr, egy percben. Thank you very much for this, uh, Köszönöm szépen a beszédet. A parlament minden formájában ellenzi az, er, az erőszakot. Örülök, hogy meg, megemlítetek néhányat. Ide tartoznak még a kényszer, házasságok, mind nagyon rettenetes. De sajnos el kell mondanom, hogy a beszédek ideológilag elfogultak voltak. Elmagyarázzuk, hogy vannak kiegyensúlyozatlan érvek, és ez az egyezmény nem tesz sokat azokért a nőkét, akik olyan országban éltek, amelyek ratifikálták az egyezményt, például Törökországban. Azt mondják, hogy Brüsszel diktál, és jogi kommunikációkat terem, nem csak egy érv szól, amely ez ellen szól, ezt önök is tudják. Ehelyett egy alternatív egyezményt kéne kidolgozni, amelyet minden tagállam szívesen ratifikált. Félcsik asszony, azt tenném fel, hogy mi az elnök ország miért erőlteti ennyire az isztambuli egyezmény elfogadását, amely annyira ellentmond a szlovák egyezménynek kulturális és etikai kérdésekben, amelyet 2002-ben jelentettek meg. Hogy az szlovák igazságügyi minisztérium miért nem te indított pár, párbeszédet a civil társadalommal és a szervezetekkel az iszamúri egyezmény ratifikálásáról, és miért hagyták őt figyelmen kívül? Készült egy jelentés tíz évvel, e, e, három évvel ezelőtt, és a kormány nem vitatta meg. Kérem, magyarázzák meg, hogy a Yes Alive és hasonló szlovák szervezet miért, el, miért vesztette el a támogatását, hiszen mi egységesek vagyunk a diverzitásban. Honnan ered mindez? Ahora, ahora tiene la palabra la señora. Most pedig Björk asszony a szó. Uh, thank you very much, uh, and I want to... Köszönöm szépen, és szeretném a két társelőadónak me- megköszönni a munkáját, részvételét, előadását ebben nagyon fontos kérdésben. Ők a mi elődeink a két szakbizottságban, akik már évek óta azon dolgoznak, hogy napirendre tűzzék eh, ezt a témát. Nem szeretném elismételni azokat a kérdéseket, am- azt a feminista kudarcot, hogy az egyenlőtlen nemi viszonyokból eh, származik mindez néhány kérdést vetnék fel, amelyet Kuneva asszony is megkért, hogy vesek fel olyan kérdéseket azokról a nőkről, akikre nem vonatkozik az egyezmény. Jó jelentést kell kérdés, készítenünk, tehát ki kell emelnünk ezt a helyzetet, és például a nem dokumentált nők helyzetét, és Bonfoly asszony említette, ez nagyon fontos, hogy ezt is bevigyük a vitába. Azokat a nőkét, akiknek nincs tartózkodási engedélyük, hogyan védjük meg őket az egyezmény ratifikálásával. Továbbá, ahogy még valaki említette, a roma nők helyzete, vagy a nő, európai muszlim nők helyzete, helyzete, akik az iszlamofóbia áldozatáival lesznek, hiszen ellenük is követnek el gyűlölet bűncselekményt. Bontfaj az, hogy említette ezt, de a transzneműek és a leszbikusok ellen is követnek el hasonló bűncselekményeket, ezeket e, az, az ő ügyüket is integrálni kell az egyezménybe. Szeretném még felvetni, és a parlamentben az a munkánk, hogy holisztikusak legyünk, egy ellen, ellen, ellentmondás van az egyezmény és a használtak között. Hogyha folytatjuk a menekültügyi politikát, az ellentmond a női menekültügyi jogoknak, akkor olyan helyzetbe kerülünk, hogy ők sérülékenyebbek lesznek. És ami a megszorításokat illeti az egyes tagállamokban, ugyanez a helyzet. El kell még mondanom, hogy ez csak egy első lépés EU szintű jogi eszközre van szükség ahhoz, hogy eltöröljük a nők elleni erőszakot, de ezeket az ajánlásokat megfogalmazom a jelentésem, és köszönöm szépen. Köszönöm, eh, Björk, köszönöm, szó. Thank you, Madam Chair. Um, I also wanted... Köszönöm, elnök asszony. Én is egy kérdést akartam feltenni a szlovák elnökség képviselőnek, hiszen ő betekintést engedett abba, hogy mit tett a többi tagállam meggyőződésére, akik még blokkolják az előrelépést, és most látjuk, hogy az ENSZ nagyon erőteljesen támogatja, az Európai Parlament nagy többségben támogatja, és a bizottság is elő akar lépni, ne alakuljon ki olyan helyzet, amikor az Európai Tanács blokkolja. Tudni szeretném tehát, hogy vannak-e tagállamok, amelyek még nem fogadják el, mi, mivel indokolják, és talán meg is tudna említeni, hogy melyek ezek az országok, hiszen felvegyük velük a kapcsolatot közvetlenül, nagyon nagy többség különféle nemzeti hátterekkel jelenik meg, az lenne az egy, egy tisztességes, hogyha átláthatóságot teremthetnénk. Köszönöm. Köszönöm, és főleg azt köszönöm, hogy ilyen jól gazdálkodnak az idővel, Noel asszony, de maximum egy percet tudok biztosítani. Egy perc, a tanács és a bizottság összejátszanak. Az esélyegyenlőséget a tanács akadályozta meg, most a, most a bizottság lépett a fékre, és ennek mindig a nők a kárvalótjait. Kérem, hogy legyen végre egy stratégia. Miénk a többség, mégsem tudjuk ezt érvényesíteni. Kérjük, hogy alkalmazzák, ültessék át az isztambuli egyezményt. Szeretném megtudni, hogy ez valóra válik-e, vagy sem semmibe venni a nők akaratát, ez is az erőszak egy formája, egyfajta strukturális erőszak, ami mindig felüti a fejt itt a parlamentben, ezért sajnálom, hogy a nők akaratait egyértelműen megfogalmazódik, és amúgy is mi képviseljük a társadalom felét. Köszönöm szépen, Jurek úr egy percben. E, Köszönöm szépen. Malin Björk két perc, 15 másodpercig beszélt, én is ezt szeretném és mindenek előtt Simonovics asszony hozzászólására utalnék, egy erős politikai jelzést kell megfogalmaznunk, de az ilyen jelzések, az ilyen üzenetek természetesen a hatályos jogi kereten belül kell, hogy megszülessenek. Ki lesz illetékes az egyezmény alkalmazásáért? A tagállamok fele, akik ratifikálták ezt a megállapodást, vagy az EU? itt egyfajta jogi imperializmus érvényesül, és ennek nem sok köze van ahhoz, hogy a nők jogait és biztonságát védjük. Egy konkrét kérdésem volna a bizottsághoz. Az egyezmény nem ratifikálását például Németország által, illetve az EU tagállamok fele által tekinthetjük-e bizonyítéknak arra, hogy ezen országok tolerálják a nők elleni erőszakot. Ez az egyik. A másik kérdésem a bizottsághoz. A Maastrichti szerződésben, amikor előkészítették az euróról szóló szerződést, valamint az ezt követő tárgyalások során a később csatlakozott tagállamokkal való tárgyalások során a nők elleni erőszak egy olyan téma volt, amely nem esett az emberi jogok körébe? Úgy gondolom, hogy erre a két kérdésre meg kell válaszolnunk, de ha ez így van, akkor mondjuk ki. Véleményem szerint itt nem a nők biztonságáról van szó, hanem arról, hogy az Európai Uniót felvértezzük eszközökkel, amelyekkel a tagállamok belpolitikájába beavatkozhat. Koratza Bilt asszonynak szeretnék határozottan köszönetet mondani a két példáért, ugyanis ezek a példák nagyon szókimondóak, és rámutattak arra, hogy milyen fajta képmutatás figyelhető meg. Az egyezmény 12-es cikkében például a hagyományokról van szó. A hagyományokat fel kell számolni. Németországban például bizonyos közösségekben kikényszerítik a házasságokat. Elnök, szolidaritásból nem adhatom meg a szót annak a két képviselőnek, aki még szót kért. Önnek hála, nem tudja folytatni a másik két kollega, aki még jelentkezett, úgyhogy parancsoljon, folytassa csak. To, co się dzieje w internecie, to, co się dzieje w dyskotekach, Señora Petir, tiene la palabra. Petir asszony, parancsoljon ön szó. Uh, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Egy perce van. Köszönöm, elnök asszony. If, if uh, Mr. Jurek would like to continue, I will give to him my one minute. So you... Az egy percem átadom Jurek úrnak, hogyha szeretném folytatni. Tessék. Quien, quien hace, quien, quien lleva los usos de la... Ki rendelkezik a szó megadásáról az elnökség, hogyha Petir asszony nem kíván élni a felszólalás jogával, akkor Vizsnyevszka asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön nagyon ideges légkört teremt, én tiltakozom ez ellen, és az ellen is tiltakozom, hogy korlátozza a felszólalás jogát, méghozzá olyan kérdésekben, amelyek ennyire fontosak. Ez a megállapodás, amiről ma beszélünk, ez egyfajta szociális manipuláció, hiszen ebben a megállapodásban az erőszak forrásait és okait nem azonosítjuk. Kábítószerfogyasztás, alkoholfogyasztás húzódik meg a háttérben, nem beszélünk arról, hogy a tömegmédiában milyen mértékben van jelen az erőszak. Ezt figyelmen kívül hagyjuk, és még belecsúszunk abba az alapvető hibába is, hogy hamisan diagnosztizáljuk az erőszak kiváltó okait. Az egyezmény a nők és a férfiak szerepével kapcsolatos sztereotípiákról beszél, ott van ugye a nők, meg az, a, a családapák szerepe, az LGBT személyeket diszkriminálják, azokat diszkriminálják, akik Európa keresztény gyökereit képviselik. Ezt elfogadhatatlannak tartom, és ezt határozottan ellenzem. Én ellenzem az erőszakot, és a lengyel jogszabályok egyébként biztosítják a nők számára legalább ugyanazt a jogot, mint ami a megállapodásban is szerepel. Az emberi jogi ügynökség által végrehajtott vizsgálatok is bizonyíthatják, hogy a Lengyelországban alkalmazott megoldások sokkal hatékonyabbak, mint mindaz, ami a megállapodásban szerepel. Ez tehát egyfajta szociális manipuláció, ennél nem több és nem kevesebb. Köszönöm. Como podrán ustedes comprender, eh, esta Nyilván értik, hogy az elnökség a lehető legjobban tudja e, és kívánja felosztani a felszólalási időt. Mindenkinek megadtuk a felszólalási jogát, e, amikor erre lehetőségünk nyílt frakcióként. És lezárásképpen meg szeretném köszönni még egyszer a tolmácsok készségét, még lezárásképpen Bonfa asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nem a nagy többséget képviselik azok feltétlenül, akik szót kértek, szerencsére. Gondolok itt különösen az Európai Unión belül az alapjogok tiszteletben tartására, illetve a nők jogainak figyelembevételére, ugye a nők a lakosság felét teszik ki, illetve az, a férfiak jogaira is gondolok, itt szó sincs, a, nem az európai tagállamok szuverenitásáról van szó, hanem egy általános univerzális jogról, a nők jogairól, bárhogy is, bárhol is éljen az adott nő. A frase tiene la palabra. És Simonovics asszonyi az utolsó szójoga. Very much. I have tried to explain relationship. Köszönöm, próbáltam a, megmagyarázni az összefüggést a CEDAW és az Isztambul Egyezmény között. Minden EU tagállam ratifikálta a CEDAW Egyezményt, és az ebben szereplő követ, kötelezettségek 16 cikkben kifejtik az isztambuli egyezmény tartalmát. Ezek a követelményeket tehát már le szob, írásba foglalták. Az isztambuli egyezmény úti tervet mutat, fontos eszköz az ahhoz, hogy gyorsabban fel tudjuk számolni a nők elleni erőszakot. Egy pozitív információt is szeretnék megosztani. A horvát miniszterelnök most jelentette be azt, hogy Horvátország ratifikálja az isztambuli egyezményt, és minden államnak ezt kell tennie, hiszen a, követelménye, követ, a követelményeket a CEDAV egyezmény már tartalmazza. Köszönöm szépen. A tanács részéről eh, Filcsik úr eh, egy percet kap még. Köszönöm szépen, én csak annyit szeretnék elmondani, hogy eh, felhívnám a képviselők figyelmét, hogy a tanács döntéseit tagállamok hozzák, ne, senki más és hogyha tagállamok úgy döntenek, hogy aláírják az egyezményt, akkor ennek ilyen hatása lesz. De nem tudjuk, hogy a csatlakozás hatásköre mekkora lesz. Ezt az ügyet még meg kell vizsgálni. És van még egy dolog, amit el akartam mondani, mégpedig, hogy a szlovák elnökség csak folytatja a munkáját, ahogy ezt elvárták, nem erőltetünk semmit. Azt is szeretném elmondani, hogy a tanácsban egyetlen tagállamnak sincs fenntartása az egyezmény tartalmát illetően. A vita az EU hatáskörét illet, illette tagállamok küldöttei